So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch zu unserer Nachmittagssitzung. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a délutáni ülésen. Eszmeserét fogunk folytatni most ilyen Richter úrral, a szlovák munkaügyi, szociális és családügyi miniszterrel. Miniszter úr, szeretettel köszöntöm körünkben. Azt hiszem először van alkalmunk találkozni, szlovák elnökség és a foglalkoztatási bizottság első egyeztetéshez. Nehéz időknek nézünk elébe, különösen munkaügyi, foglalkoztatási, szociális kérdések terén. Nagy feladatok állnak előttünk. A foglalkoztatási bizottság ennek tudatában van, gondolom a szlovák elnökség is, és kérjük, hogy tartson egy bevezetőt, aztán pedig Hát ha megengedi, akkor kérdéseket tennénk föl önnek. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Hölgyeim és uraim! köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlamentben beszélhetek a szlovák elnökség prioritásairól, a tanács prioritásairól, a közös munkaterületünkön. és arról, hogy a szlovák elnökség mit kíván tenni a következő hat hónap során. A Foglalkoztatási Szociális Bizottság az önök részéről nagyon fontos grémiuma, a munkakörülmények, a szociális helyzet, a szakképzés, a munkavállalók mobilitása, az ifjúsági jogok, a munkavállalói mobilitás szempontjából. Ezeket a témákat mindet irányelvek fedik le, és hát ezek alapján működünk önök és mi is a munka és a családi élet összeegyeztethetősége, a munkaügyi hivatalok segítségnyújtása, a szociális támogatása, migráns munkavállalók helyzete, nyugdíj helyzete, mind-mind releváns és sokaknak nagyon elevenbe vágó kérdések, és ehhez kapcsolódnak aztán a másodlagos kérdések, a médiával, az NGO-kkal való kapcsolattartás, a különböző érdekcsoportok, hálózatok működése, irányultsága. Remélem, hogy a szlovák elnökség alatt aktív lesz az együttműködésünk. Mi mindenképpen készek vagyunk erre és ha hallgatunk egymás szavára, akkor talán sikerül pozitív változásokat hoznunk polgáraink életébe. A szlovák elnökség foglalkoztatásügyi fő prioritásai arra irányulnak, hogy munkahelyeket teremtsünk, megtartsuk őket, és a jelenben is és a jövőben is a jólét kibontakozását támogassuk a válság után. Ez persze feladatokra lebontva nagyon sok szakmai, politikai jellegű egyeztetést igényel, események megszervezését, amelyek részben Szlovákiában lesznek az elnökségünk alatt, részben máshol. A szegénység elleni harcra koncentrálunk, a kirekesztés elleni harcra, a minőségi munkahelyekre. Július 14-15-én külső tanácsülés zajlott Pozsonyban. Az elnökség a foglalkoztatási kérdéseket és az előttünk álló feladatokat tekintette át. A jelen technológiai és társadalmi kihívásai kapcsán, ideértve a migrációt is, a digitalizáció terjedését és ezek hatását a munkaerőpiacra. A miniszterek egyetértettek abban, hogy a digitalizáció és a robotika jelentős hatással van a munkahelyekre. Első körben mindenképpen munkahelyek szűnnek meg, és változik, általában nő a követelmény a minőségi munkahelyeken feladatot vállalókkal szemben. Változik a munkavállalás jellege, új munka végzési módszerek vannak kibontakozóban, új típusú készségekre van szükség az munkaerőpiacon. A digitalizációnak közvetlen hatása van az oktatásra, a képzésre, szakképzésre egyaránt. A digitalizáció a munkaerőpiacot is átalakítja, és ha a szociális Európa koncepcióját meg akarjuk tartani és érvényesíteni akarjuk, akkor a nagy politikai döntések során tekintettel kell lennünk erre. Meggyőződésünk szerint a technológiai haladást össze lehet egyeztetni a társadalmi igazságossággal, de aktív szerep, aktív szerepvállás nélkül ez nem fog automatikusan megvalósulni. és a technológia hatalmas rohanó fejlődése mellett a szociális struktúrákat is hozzá kell igazítani, ugyancsak ütemesen a valósághoz. Ebben a témában számítunk az Önök szakbizottságának véleményére, szakértelmére, a digitális belső piac ügyében, épp úgy, mint az említett témák kapcsán. Köszönöm elnök úrnak, hogy már eddig is részt vettek az informális tanácsi ülésen, képviseltették magukat. A szlovák elnökség elkezdte a munkát a jogalkotási javaslatokon, amelyeket most szakértők tárgyalnak a háttérben, és reméljük, hogy ezek, ezen dossziék kapcsán hamarosan eredményt tudunk felmutatni, politikai megegyezés születik majd a tagállamok között. A munkavállaló kiküldetés irányelve kapcsán a bizottság 12 tagállam visszajelzését értékelte, a parlamentek visszajelzéseit is ideértve, és ezek alapján fogalmazza meg majd javaslatát, amely nem sokban fog különbözni az eredeti javaslattól. A szlovák elnökség a bizottság javaslatát kommunikálja a tagállamok felé, és az együttműködés szellemében reméljük, hogy sikerül majd kompromisszumot kötni a tagállamoknak a javaslat kapcsán. Az irányelv tervezetet egyébként már is a többség támogatja. A tanács munkacsoportjaiban folytatjuk majd az egyeztetést ezen kérdés részleteiről szeptember másodikával kezdődően. Az egészség, munkahelyi egészség és biztonság kapcsán fontos az az irányelv is, amely a rákkeltő és mutagén anyagoknak való kitettséget és az ezek elleni védelmet szabályozná. Egyértelműsíthető, hogy egyes anyagok közvetlenül rákkeltőek, és ezeknek a használatát vissza kell szorítani, és szigorú határértékek között kell tartani. Ezáltal is védve az ilyen anyagokkal dolgozó emberek egészségét. A holland elnökségnek kiválóan megfogalmazott javaslata áll rendelkezésünkre ebben az ügyben, ezt reméljük októberben majd véglegesíteni a tanács ülésén. Terveink szerint nyíltan fogunk kommunikálni az Európai Parlamenttel, különösen Marita Urszkok asszonyjal, az alelnök asszonyjal, annak érdekében, hogy edosszié kapcsán minél hamarabb megszülessen a megegyezés. Üdvözlöm az Európai Bizottság kezdeményezését, amely arra irányul, hogy az területre irányuló valamennyi európai jogszabály konvergenciáját megteremtse, és egy új irányelvben összefogja ezeket, illetve még idén a második körét is szabályozza a rákeltő anyagoknak. Szakértői konferencia lesz október 24-25-én Pozsonyban, amely kifejezetten ezzel foglalkozik, vagyis a munkaerőpiac és a munkahelyek biztonsága, minősége összefüggés rendszerében az új készségek, új kockázatok, új technológiákkal való szembenézés lesz a téma. valamint a munkavállalók átlag életkorának növekedése. Az elnökség ugyancsak kiemelt szerepet szán az európai hozzáférhetőségi aktusnak, joganyagnak. Jogi értelemben ez egy nagyon bonyolult javaslat. A belső piachoz való hozzáférés szabályozná globális módon minden határokon átívelő témát átívelve, illetve valamennyi EU-s állampolgár jogát garantálva a hozzáféréshez, a belső piac valamennyi vívmányának vívmányához való hozzáféréshez. Az elnökség szeretné javítani a jogbiztonságot, a jogbiztonság érzetét, csökkenteni a pénzügyi és bürokratikus terheket, a belső piachoz való jobb hozzáférés érdekében. A jogalkotási javaslatok mellett nem jogalkotási javaslataink is lesznek, például a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban októberre várjuk az Európai Bizottság felmérésének eredményeit, amely az eddigi fiatalokat érintő programok eredményéről számol majd be, illetve szeretnénk 2016-on túra és ki terjeszteni ezen programok működését, hiszen bár történtek eredmények, továbbra is nagyon súlyos a munkanélküliség, nagyon magas arányú a munkanélküliség a fiatalok körében. Szlovákia nagy hangsúlyt helyez ezért ezen programok végrehajtására és folytatására, amelyek megfoghatóan segítettek sok fiatalnak a munkaerőpiacra jutásban. Tehát szeretnénk az ajánlásainkat megtámogatni egy pozitív jelentéssel arról, hogy mennyire hasznosak voltak ezek a programok eddig. Szeretnénk, hogyha ezeket a programokat a tagállamok a jövőben is finanszíroznák, mindenképpen napirenden tartjuk a kérdést, például azáltal is, hogy október 11-én konferenciát szervezünk a témában, és a fő téma mellett eh, a roma fiatalok munkanélküliségével is foglalkozunk majd, a fiatal romák helyzetével. Megpróbáljuk megosztani tapasztalatainkat, és eh, megoldást kilábalási módszert találni arra, hogy a válság által különösen sújtott szegény roma ö, populációt hogyan lehet átsegíteni a legsúlyosabb bajokon, nemzeti, regionális és helyi programok segítségével. A roma integráció tehát a konferencia témája lesz, de nem csak a konferenciai, hanem a tanács is ezt még cserül majd erről, és a nemzeti stratégiák hatékonyságát áttekinti majd. A cigányok noha kisebbségben élnek, ugyanolyan EU polgárok ugyanolyan jogokkal rendelkeznek elvileg legalábbis, mint bármely más EU-s állampolgár. Hogy ez így is legyen, ahhoz aktív segítségre van szükség. Nem szabad, hogy a roma témát a tagállamok némelyike a szőnyeg alá seperjék. Az ő esetükben a munkanélküliség általában hosszú távú, és persze a hosszú távú munkanélküliség nem csak a romákra jellemző, de az ő körükben mindig jellemző. Szlovákiában is súlyos problémát okoz a hosszú távú munkanélküliség, amely mondom nem csak a romákat érintő probléma. Ezért az indikatív keretrendszeren belül meg fogjuk fogalmazni a munkanélküliek integrációjának új programjait. De legalábbis ajánlásokat erre vonatkozóan a luxemburgi tanácsülésünkön. Tehát a fő témánk a hosszú távú munkanélküliség visszaszorítása és a hosszú távú munkanélküliek jobb integrációja, vagy hát integrációja a munkaerőpiacra. Reméljük, hogy ez a találkozó, mint mások is, inspirálólag fognak hatni a tagállamokra, és felhasználják majd az ott szerzett tapasztalatokat. A nők körében is súlyos a munkanélküliség, és nem mindegy, hogy hogyan sikerül a munkát a munkahelyi feladatokkal összeegyeztetni, ez főleg a nők problémája. Erre vonatkozóan az Európai Bizottság új kezdeményezést fogalmazott meg, de ezzel még nem lesz megoldva a probléma. Viszont ha az önök szakbizottsága is hozzájárul a közös gondolkodáshoz, a nemek közötti egyenlőség megteremtéséhez ezen a területen is, akkor áttörést élhetünk el egy jelentés megfogalmazásával, amelyből konkrét intézkedések fogadhatnak. És javulhat a nők hozzáférése a munkaerőpiacra, ennek a jogi politikai feltételrendszerét folyamatosan javítani, építgetni kell. És persze már a munkaerőpiacon levők a dolgozók munkakörülményeit ugyanígy érdemes javítani, de elsősorban a nők egyenlőségére törekszünk a munkaerőpiacon. A szlovák elnökség éppen ezért a munka és a családi élet összegyeztethetőségéről fog konferenciát tartani október 20-21-én Pozsonyban, kiváló szakértők meghívásával, akik részben a meglévő joganyag modernizációjára fognak javaslatot tenni, illetve a jelenlegi trendeket fogják felvázolni. Szlovákiában számos konferencia, informális találkozó lesz a következő hat hónapban. Ezektől azt reméljük, hogy nem csak konkrét eredményeket szolgáltatnak a programok tekintetében, hanem egyben jól sikerül majd kommunikálnunk a polgárok felé azt, hogy Európa mit tud tenni értük, és mit tesz értük. Tehát erre is törekszünk, hogy ne csak tegyünk valamit, hanem amit teszünk, azt jól kommunikáljuk is. Sajnos a média gyakran visszaél ö, azzal, hogy az európai és a nemzeti szintek között konfliktus szokott lenni, és a média gyakran torzítja egyébként azt is, hogy az EU-nak milyen szerepe, milyen pozitív szerepe van a polgárok mindennapi életére. Mint munkaügyi, szociális és családügyi miniszter úgy látom, hogy bőven van mit tennünk ezen a területen, amely minden polgárt közvetlenül érint, a munkavállalókat, az anyákat, a nőket, a fiatalokat, nagyon sok felől meg lehet közelíteni, tehát a problémát, és mindenhol emberek vannak a célkeresztben. Úgyhogy érdemes folytítani a megkezdett programokat és az újakat lábra állítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, a bevezető szavakat. Itt a foglalkoztatási szakbizottságban úgy szoktunk eljárni, hogy először a frakció koordinátori, koordinátorainak adom meg a szót, és második körben szólalhatnak fel, kapnak lehetőséget a képviselők arra, hogy kérdéseket, álláspontot fogalmazzanak meg. David Carson először a néppárt képviseletében, kettő perc. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm, miniszter úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött, itt van ma velünk. Említette, hogy munkahelyteremtési intézkedésekre szükség van. Tudjuk valamennyien, hogy a szlovák elnökség miközben értékeli a jelenleg érvényes európai keretet, a fiatalok munkához jutását eh, próbálja majd elősegíteni. Továbbra is prioritás a fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem, pártom és az Európai Parlament számára egyaránt. A pénzügyi válság következtében nagyon sok tagállamban, különösen a fiatalok körében eh, nőtt meg a munkanélküliség. Hogy eh, mondjak egy példát, Szlovákiát hozom fel, az ön hazáját, miniszter úr. Ha nem tévedek, 25%-os a fiatalok körében a munkanélküliség, persze nagyok a régiók közötti különbségek, van, ahol vannak olyan régiók, ahol 40%-ot is eléri ez az arány. Nos, miniszter úr, ön szerint hogyan lehetne hatékonyan küzdeni a fiatalok munkanélküliség ellen, különösen olyan régiókban, ahol világos, hogy a korábbi politikák nem igazán bizonyultak hatékonynak. Köszönöm szépen, Jutas Steindrück az SZSD képviseletében. Köszönöm, miniszter úr, hogy ma itt van velünk az előadásából kiderült, hogy behatóan foglalkozott ön is azokkal a kérdésekkel, amelyekkel mi foglalkozunk itt az EMPL szakbizottságban, a foglalkoztatási bizottságban. Egy-két helyen örömmel hallottam volna konkrétabb elképzeléseket, hogyan gondolja, hogyan kellene konkrétan a fiatalok munkanélküliség ellen küzdeni. Sok kísérlet történt, sikeresek és kevésbé sikeresek. Mind szeretne ön változtatni, erről is szeretnénk hallani. Különösen ami a tartós munkanélküliséget illeti, a bizottság kiadott egy közleményt. Most kérdezem, hogy konkrétan a szlovák elnökség mit kíván tenni, hiszen a tartós munkanélküliek száma minden tagállamban túlzottan magas. A technológiai előrehaladásról és a keretfeltételekről is beszélt. A jövőben a digitalizáció munkaerőpiacra, illetve a TB köteles foglalkoztatásra, a szociális rendszerekre gyakorolt hatását hogyan kívánja olyan alakítani, befolyásolni. Ezek a kérdések ugyanolyan fontosak számunkra, mint az, hogy tisztességes legyen a mobilitás az európai munkaerőpiacon. Persze erről van kicsit eltérő eltérnek a nézetek, a vélemények, de pontosan ezért fontos, hogy a munkavállalókat helyezzük a gondolkodás középpontjába. Vannak olyan tagállamot, ahol kizsákmányolják őket, nem biztosítják számukra az őket megillető munkavállalói jogokat. A kiküldetés irányel csak egy eleme a csomagnak, de más példákat is felhozhatnánk, és ezen még munkálkodnunk kell. Itt nem a legolcsóbb munkahelyekért kellene, hogy verseny legyen, hanem hogy a jövő leginkább kiváló minőségi munkahelyeit hozzuk létre. És ha így járunk el, akkor nem egymás ellen konkurálunk, vagy egymással versengünk hogy olyan Európát szeretnénk, amely nem csak a gazdasági érdekekkel foglalkozik, persze a jól működő belső fiac, a virágzó konjunktúra fontos minden tagállamban, de nem kevésbé fontos ennél az, hogy hogyan élnek az emberek Európában. Amikor ön azt mondja, hogy a média időnként negatív hangulatot kelt. Nos, nem inkább a politikusok azok, akiknek a megszólalásait csak az közvetíti a média. A szociális partnerekkel együtt egy fel, tisztességes Európát szeretnénk. Köszönöm. Ulrike Krepécius az ECR képviseletében a következő. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm, miniszter úr, önnek is, hogy ilyen részletesen beszámolt nekünk arról, hogy a szlovák soros elnökség, eh, elnökségünk milyen elképzelései vannak a következő hónapokra. Sok részletre is kitért. Én azt szerettem volna meghallani öntől valamit, amivel rendszeresen foglalkozunk itt a Foglalkoztatási Szakbizottságban, és amit ön is említett, a fiatalok munkanélkülisége, illetve a tartós munkanélküliség. Azt hiszem egyetértünk abban, hogy új munkahelyek létrehozása különösen fontos, és ez különösen nagy kihívás. A szlovák elnökség munkája során hol lát ön lehetőséget konkrét politikai intézkedések meghozatalára, annak érdekében, hogy erősítsük, támogassuk az innovációt és új munkahelyeket lehessen létrehozni a jövőben. Hogyan kíván ön proaktívan fellépni, persze le, és megpróbálni leküzdeni a, az akadályokat, amelyek vannak sok esetben, nehéz új céget alapítani, hogyan kíván tehát ön hozzájárulni ahhoz, hogy jövőben több munkahely jön létre. És még egy dolog, ami szinte fontos számomra. Az EU bizottság kidolgozott egy javaslatot az akadálymentesítéssel kapcsolatos helyzet javításához. Itt bizonyos termékeket, szolgáltatásokat könnyebben hozzáférhetővé kell tenni, és a fogyatékossággal élők vagy idősebbek számára meg kell könnyíteni, hogy aktívabb szerepet tölthessenek be a társadalomban, és aktívan vegyenek részt a munkaerőpiacon. A szlovák elnökség eddig viszonylag keveset mondott erről a témáról, csak annyit, hogy jelentős, fontos kérdésnek tekintik az akadály mentesítés terén a tovább lépést. De kérdezném önt, hogy konkrétan milyen akadályokat lát, és konkrétan mi hogyan tudjuk önt ebben támogatni itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen. Az ALDE képviseletében Marian Harkin következik. Köszönöm. Én is üdvözlöm Önt, miniszter úr, a szakbizottságban, és erről örülök az együttműködésnek. Hogyha megnézzük az átfogó programot, ön három pontot említett, kézzelfogható eredmények elérése, a fragmentálódás leküzdése és az emberekre, a polgárokra kell koncentrálni. Ön nagyon is kihangsúlyozza azt, hogy demonstrálnunk kell tudni a e, polgároknak, hogy a közös EU-s projektek pozitív hatást gyakorolnak az életükre. Erről ön is beszélt. Ez már csak azért is fontos, e, mert e, itt nagyon sok munka láthatatlanul zajlik. Hogyha van bármilyen konkrét javaslata arra, hogy hogyan lehetne jobban kommunikálni mindezt az állampolgárok felé, arról örömmel hallanék többet. Ez volt az első kérdésem. Kiküldetés és a készségfejlesztés, ezt majd kolléganő Martina fog erről hozzászólni. Említette az akadálymentesítés, a hozzáférés javítását, és módosítani akarja a szöveget, hogy csökkenjenek a költségek és a KKV-kat terhelő adminisztratív költségek ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a hozzáférés, az akadálymentesítés arról kell, hogy szóljon, hogy valóban a fogyatékossággal élők elő tornyosuló akadályokat tényleg leküzdjük, mentesítsük őket az akadályoktól. Tehát itt kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. A munkaerő szabad áramlása kapcsán a e, szociális biztonsági rendszerek koordinálása is egy nagyon fontos terület. Örülnék, ha röviden összefoglalná, hogy ennek kapcsán mi történik. Tudjuk, hogy vannak ajánlások, azután a Brexit kontextusában is gondolkoznunk kell, a, hogyan továbbról mi az, amivel rendelkezünk, mi az, ami még mindig rendelkezésre áll, mi az, ami nem. És végül örülök annak, hogy értékelni akarja az ifjúsági garanciával kapcsolatos helyi eredményeket. Az utolsó megjegyzésem a sharing economy-ról, a megosztáson alapuló eh, gazdaságról nem szól semmi az különböző anyagokban. Jó lenne, hogyha az elnökség azért ezt is beemelné a napi rendjére programjai közé. Köszönöm szépen. Rina Rönyekhári a GUE képviseletében. Azzal kezdeném, hogy üdvözlöm Önt, miniszter úr. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm azt, hogy beszámolt arról, hogy a szlovák elnökségnek milyen tervei vannak. Nagyon hasznos egy ilyen közvetlen párbeszédet folytatni a soros elnökségekkel. A kiküldetési irányelvet röviden említette, de én örülnék, ha kicsit részletesebben szólna arról, hogy mi az elnökségnek az álláspontja, milyen elvárásai eh, vannak a tárgyalások során. Nem lehet erőre megmondani, hogy milyen eredményekkel zárulnak majd a tárgyalások, azt kérdezem, hogy jelenleg mi a helyzet. Azután a szociális dömping kérdése. Itt ebben a szakbizottságban júniusban elfogadtunk egy jelentést, most szeptemberben fogunk erről szavazni a plenáris ülésen. Arról van szó, hogy valóban jó munkakörülményeket kell teremteni a munkavállalók számára. Mit gondol az elnökség erről? Hogyan lehetne a kiküldetés irányelven túlmenően javítani és biztonságosabbá tenni a munkát, a munkakörülményeket mindenki számára, és hogyan kívánják a szociális partnereket bevonni ebbe. Köszönöm szépen a zöldek képviseletében, Jill. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a miniszter urat. Marian Harkin kolléganőm is elmondta, hogy az emberek tényleg szükségét érzik annak, úgy érzik, hogy az Európai Unió, úgy kellene, hogy érezzék, hogy az Európai Unió értük működik, bármilyen szociális helyzetben is vannak. Talán mondhatna valamit arról, hogy az ön prioritásai között mi a szociális jogok helye szerepe, hiszen jelenleg erről is folynak konzultációk hol érzi ön azt, hogy amit önök tesznek, az segíthet annyiban, hogy az javaslat jó irányba mozduljon tovább. A roma stratégia és a szociális inklúzió, valamint a munkahelyi egészség és biztonság kérdései megérzésünk szerint kicsit feledésbe merültek a helyet, hogy ezen tovább dolgoznának a miniszterek a prevenció kérdése, azután az, az átmenet, az új skillek kialakítása, ez különösen a digitális gazdaság szempontjából nagyon fontos. De mi az átmenettel kapcsolatban itt a parlamentben azzal is foglalkozunk, hogy a, az erőforrás hatékonyság, az energia hatékonyság, az egész gazdaság átalakításának a kérdéséhez hogy álljunk hozzá, hogy mindez környezetbarát, fenntartható módon menjen végbe be ez a nagy átállás. az szükséges új készségek eh, és az eh, változások nyomán létrejövő új munkahelyek eh, olyan kérdések, amelyekkel itt a parlamentben is nagy örömmel együtt működnénk önnel, hogy új gondolatokat tudjunk kifejleszteni, például a New Skills Agenda talán még nem kapott elég figyelmet, mert itt a szakbizottságban mi nagyon jelentős munkát végeztünk már ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Az EFDD, Laura Giazzi nincs itt, Dominik Martens sem látom akkor azt hiszem, hogy a szinergiákat próbáljuk mobilizálni, és rögtön elkezdjük a második kört a szakbizottsági tagokkal. Elisabeth Moran Chantier a következő felszólaló. Merci beaucoup, monsieur le président. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, köszönöm, miniszter úr, köszönöm, hogy itt van és megtisztel minket jelenlétével ebben a szakbizottságban, és bemutatja hogy ön hogy látja a szlovák elnökség programját. Szeretnék három kérdést feltenni. Az első kérdés a következő. A kiküldetéssel kap, a kiküldetésről szóló irányelvvel egy olyan problémába, olyan témába ütközünk, amely már többször előkerült, a fragmentáció elkerülése. Tudna erről többet mondani a tanácsban ön, hogyan dolgozik a fragmentáció elkerülésén? Ugyanis eddig inkább pont, hogy ennek az ellenkezőjéről hallhattunk, nem pedig arról, hogy valóban lenne akarat, hogy valóban szeretnék előre vinni ezt az irányelvet, amely tényleg alapköve a szociális Európának. A második kérdésem az a szakmák változásával kapcsolatos. Ön ezt kiemelte a beszédében. Az a tíz szakma, amelyben a legtöbb az új munkahely, ezek a szakmák nem léteztek tíz éve láthatjuk, hogy versenyt futunk az idővel. Ön a szlovák elnökség alatt hogyan próbálja felgyorsítani ezt az idő elleni küzdelmet? Mindig munkanélkülieket próbálunk újra új szakképesítéssel ellátni. Hogyan látja ezt ön? A harmadik kérdésem a szociális alapokra vonatkozik, amely alapok a munkanélkülieket segítik. Ön védi ezt az alapot, ezeket az alapokat, szeretné, hogy a szociális alap ne olvadjon bele a kohéziós alapba, hanem alappillére maradjon Európának. Köszönöm. Dankeschön. Jetzt folgt Michaela. Michaela Šojdrovának adok szó. Děkuji, vážený pane ministře, jsem velmi ráda, že jsem si vyslech. Nagyon köszönöm. Örülök, hogy, hogy említette a beszédében ezt az agendát, ezt a napi rendet, szerintem az összes kulcs kérdésre kitért a beszédében. Kettő kérdésem lenne. Az egyik a következő, a kiküldetésről szóló irányelv természetesen. Ön azt mondta a beszédében, hogy konszenzusra kellene jutnunk. A jelenlegi helyzetben 11 különböző vélemény van, egyrésztről, másrésztről pedig ott van a bizottság, amely még mindig a saját véleményéhez ragaszkodik. Most, ezen a ponton tudná többet mondani erről? El tudná mondani azt, hogy melyik konszenzusos javaslattal lehetne előrelépni? És el tudná mondani azt, hogy ön milyen javaslatokat nyújtana be 2016-ban már volt egy határidő, a tagállamok elkezdték alkalmazni ezt az irányelvet, de még mindig nem értékelték a végrehajtást. Szeretnénk, hogyha látnánk ennek az irányelvnek az eredményét, még mielőtt bármit mondanánk róla. Ön szeretné értékelni az irányelvet, lát erre lehetőséget? A második kérdésem pedig a harmonizációra, harmonizációval kapcsolatos. Hogyan lehet összeegyeztetni a munkát, a családi életet? Hogyan lehet a munkahelyet és a családot összeegyeztetni, ez lenne tehát a, a kérdésem. Itt szeretném kiemelni, hogy bizonyos jelentésekben ez a kérdés már előkerült. Vannak, akik azt mondják, hogy nem eléggé értékeljük a szülők munkáját. Hogyha mondjuk egy családban az egyik szülő dolgozik, a másik pedig vigyáz a gyerekekre, akkor nagyon sokat dolgozik otthon, de ezt a munkát nem értékeljük eléggé. Legyen, lenne valami konkrét javaslata ezzel kapcsolatosan? Hogyan lehet összeegyeztetni a munkát és a családot? Köszönöm. Danke sehr. Köszönöm én is. Most Vigér Ebrinkevics útének adok szót. Minisztre! Köszönöm, elnök úr! Tisztelt miniszter úr, köszönöm, hogy itt van velünk. Itt van a mi szakbizottsági ülésünkön. Szlovákia most a soros elnök, méghozzá egy nagyon nehéz időszakban van első alkalommal az elnöki poszton Szlovákia. Szeretnék nagyon sok sikert kívánni az ön országának. Remélem, hogy sikerül megerősítenie a mi közös családunkat. Nagyon sokat dolgoztunk már a fiatalok munkahelyi, munkahelyi lehetőségein, a, ennek a pénzügyi keretén. Ön, miniszter úr, nem gondolja úgy, hogy a fiatalok nagy része nem talál ugye munkát, és ezért más, EU ország, más EU-s országba megy dolgozni, vagy esetleg az EU-n kívülre. Nem gondolja, hogy ez azért van, mert nem foglalkozunk eléggé a gyermekek szegénységével? Minden negyedik gyermek az Európai Unióban szegénységben él. Ez nagyon rossz arány. Szlovákia tesz valamilyen lépést ezen a területen. Egy másik téma, amelyet ön is felvetett, illetve a kollégáim is felvetettek, mi, mint foglalkoztatási szakbizottság, mi és a FEM bizottság egy közös, közös jelentést írtunk a családi életről, illetve a család és a munka összeegyezhetőségéről. Nagyon örülök, hogy lesz erről szeptemberben egy konferencia, milyen konkrét lépéseket tervez az elnökség alatt? Hogyan gondolja összeegyeztethetővé tenni a családi életet és a munkát? Mi, mint Európai Parlament felkértük a bizottságot arra, hogy készítsen konkrét szövegeket ebben a témában, tehát abban, hogy hogyan lehet a munkát és a családot összeegyeztetni. Lenne még egy harmadik kérdésem is. Ez Litvánia, vagyis a hazám számára nagyon fontos, de nem csak a hazám, hanem egész Euró, az egész Európai Unió számára a kiküldetésről szóló irányelv. Litvánia és a szomszédos országok blokkolták ezt az irányelvet. Nem gondolja, hogy ez ön elnökség alatt, a szlovák elnökség alatt, elnökség alatt el, kellene besz, el kellene beszélgetnünk, gondolkodnunk azon, hogy miért van ez így miért nem akarják növelni a közúti fuvarozásban dolgozóknak a fizetését, illetve a napi juttatásokat. Itt előrelépésre lenne szükség. Köszönöm. Köszönöm. Ennész Kériusznak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr. Én is szeretnék sok sikert kívánni a következő soros elnökséghez. Hollandia adta át a staféta botot önöknek, és hát még elég sok problémát is önökre, önöknek adtunk tovább, sok sikert kívánok. Örömmel hallottam azt, hogy ön azt mondta, hogy az európai együttműködés értékelésekor a szociális kérdéseknek kiemelt jelentősége van. Hiszen pontosan így tudunk valamennyien együtt gondolkodni a szociális kérdések fontosságáról. Ez jó kiinduló pont minden eszmecseréhez. A kérdésem a következő. Ön azt mondta, hogy szeptember másodikán egy tanácsi munkacsoport, amely a kiküldetési eh, irányelvel foglalkozik, eh, összeül majd. Van elképzelése arról, eh, hogy a szlovák elnökség idején vajon a tanács el tud majd fogadni majd tanácsi következtetéseket? Mennyire optimista ön ezzel kapcsolatban? Hiszen valóban kompromisszumokat kell majd ki kovácsolnunk. Mit gondol erről? És ehhez kapcsolódik még egy téma, amit ön nem említett. Ön beszélt ugyan a szegénység elleni küzdelemről, de nem kellene eh, gondolkoznunk arról is, olyan stratégiáról is, eh, hogy a Európa nagyobb részén a munkavállalók számára hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy növekedjen a vásárló erejük, azaz eh, magasabb béreket kapjanak ugyanis Európában a gazdasági fejlődés hát természetesen még nem borzasztóan örvendetes és vidító, ezért, hogyha a szociális párbeszédet erősítenénk, akkor talán ezen a téren is előrelépne Európa. Vielen Dank, jetzt et Vera Köszönöm szépen, Vera Kukánnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt miniszter úr! Én is üdvözlöm Önt mai ülésünkön. Ahogy elnök úr is elmondta, számunkra a bizottságban fontos, hogy áttárgyaljuk Önökkel prioritásaikat, és a bevezetőjében elhangzottakra szeretnék egy kicsit reflektálni. A kiküldetési irányelv kapcsán Sajdrobra kolléganőm már kifejtette, hogy jó lenne, hogyha célnak tudnánk kitűzni valamennyi tagállam elé azt, ami elhangzott, de ahhoz, hogy minden tagállam ezt elfogadja, realisztikus célokat kell megfogalmazni. Egyes tagállamoknak sok gondja van azzal, hogy ezt elfogadja. Van-e az elnökségnek stratégiája, víziója arra nézvést, hogy hogy lehet titkos receptúrával lenyomni egyes tagállamok torkán a keserű gyógyszert. Második kérdésem, a saját témámmal kapcsolatos itt a szakbizottságban. A prioritások között ott van a fiatalok munkanélkülisének felszámolása. Szeretném tudni, hogy mit tesz az idősekért, az idősek vállalkozásáért az elnökség, az úgynevezett ezüst gazdaság, a Silver Economy ügyében, és hogyan tudja például a kor alapján történő diszkriminációt visszaszorítani. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a szót mondja Martini a Délvajolova, és azt is, hogy büszke vagyok arra, hogy az én hazám az Európai Unió elnöke most, az ifjúsági garancia témát én is kérem, hogy az első prioritásként tekintse a szlovák elnökség, mert ez konkrét hozzáadott értéket képviselt, hatékonyan működött eddig a program, és talán érdemes lenne növelni is a pénzügyi kistafírozottságát. Az Európai Bíróság, illetve a számvevőszék pontosabban, is megállapította, hogy ez egy hatékony program, ami pedig a szakmai kompetenciákat illeti, a munkaerőpiaci követelményekhez való hozzáigazítása a szakképzési programoknak különös figyelmet igényel. Szerintem az ipar és az oktatási szakképzési szervek között sokkal-sokkal több együttműködésre, kommunikációra lenne szükség, és ezen belül persze a helyi önkormányzatoknak is részt, ebben részt kéne venniük. És jó ötlet lenne talán a bevált gyakorlatokat intenzívebben kicserélni, mint ahogy ez eddig történt. Szeretném tudni továbbá, hogy hogyan fogják majd rávenni az új típusú készségekkel kapcsolatos bizottsági program végrehajtására a tagállamokat. Az utolsó gondolatom pedig a kiküldetés irányelvvel kapcsolatos. Az előző elnökségek azt hangsúlyozták, hogy a személyek szabad mozgását segíteni kell. Szlovákia első között küldte el ajánlásait a bizottságnak az irányelv felülvizsgálata kapcsán, és ön is tudja, hogy az EU-n belüli versenyképesség tükrében kell ezt az érzékeny vitát értelmezni, és Kukán kollégához hasonlóan szeretném tudni, hogy van-e a szlovák kormánynak titkos receptje arra, hogy hogyan fogja majd rávenni a tagállamokat ennek a végrehajtására. Nyilván ez nem az első, nem az utolsó találkozásunk. Remélem újra találkozunk. Elnök Ribeiro asszonynak adja meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Két konkrét kérdésem lenne miniszter úrhoz. Egyfajta pozitív felütésként, ha megengedi. Nem mindegy, hogy a polgárok milyen képet alkotnak maguknak az Európai Egyesülésről, Unióról. Ezzel kapcsolatos az első kérdésem. Én régóta foglalkozom az európai szemeszterrel és a, a foglalkoztatás politikai aspektusával az európai szemeszternek, és jövő héten lesz az idei év értékelése, az európai szemeszter idei értékelése, a gazdasági és szociális dimenziók megvalósulásának értékelése. És ha azt akarjuk, hogy ezekben a fellépésekben, a foglalkoztatási politikákban többen és intenzívebben részt vegyenek, ahhoz jobb kommunikációra van szükség. Úgy érzem, hogy a polgárokhoz nem jut el gyakran a jó üzenet, nem elegendő gazdaságpolitikai intézkedéseket hozni, szociálpolitikaiakra szükség van, és ezek kommunikációjára az Európai Parlamentnek is feladata ez, de a miniszterek tanácsának is feladata ez, hogy lássák, láttassák a polgárokkal, hogy Európa nem csak a piacról, a gazdaságról szól, hanem a polgárokról, a szociális helyzetükről is, és egy jól működő szociális rendszer fenntartása Európa egyik legnagyobb érdeme és vívmánya. Most az a tét, hogy az eddig kialakított magas szintű szociális védelem szintjét meg tudjuk-e őrizni. Egyre több helyen egyre nagyobb a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, és egyre több a hosszú távon munkanélküli. Tehát erodálódnak az európai eredmények. Az a gond, hogy nem csak a jelenlegi fiatalok sorsa van a kezünkben, hanem a jövő fiataljainak a sorsa is, és ez óriási felelősség. Remélem, hogy a miniszter úr tudatában van a szociális védelem jövőbeli aspektusának, hatásainak, és hogy ezzel foglalkozik-e valaki. Mert mindaz, amit ma megtárgyalunk, és lesznek itt például a Brexit kapcsán kemény tárgyalások egyes országokkal, akkor nagyon könnyen elveszthetjük vívmányainkat sorra egymás után, a szociális vívmányainkat. És nem szabad, hogy ezek a tárgyalások zárt ajtók mögött zajoljanak, hanem a legszéles körű európai nyilvánosságot kell bevonni ezen kérdések megtárgyalásába. Van erre stratégiájuk. Két percesek a felszólalások. Kósa Ádámnak adok szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Nálam két kérdés van felírva, az egyiket már nem is teszem föl, mert a kollégák már többször is felvetették ezt a témát, ez a kiküldetési irányelv kérdése lett volna, hogy a szlovák elnökség hogyan fogja ezt a hatalmas ellentmondást feloldani és kialakítani a konszenzust a tagállamok között. A másik kérdésem viszont az lenne, hogy a programban olvastam, hogy az európai akadálymentesítési jogszabálycsomagot, tehát a European Accessibility Act-et kiemelten kívánja kezelni az elnökség, és a holland elnökség által megkezdett egyeztetéseket folytatni kívánják. Szeretném megkérdezni a szlovák elnökséget, hogy ebben a kérdésben milyen célokat tűzött ki maga elé, hogy a fél év alatt mit is szeretnének elérni a tagállamok között ebben a kérdésben, ugyanis ez egy nagyon fontos kérdés, nem csak a fogyatékkal élőket érinti ez, hanem az Unió minden állampolgárát, hiszen az akadálymentes hozzáférés lehetősége a termékekhez és a szolgáltatások között mindenkit érint. Danke sehr. Jetzt Brando Benefey. Rándó Bonifej. Uh, um, thank you, Chair. Uh, dear Minister, I'm really glad to have the chance again to meet. Uh... Köszönöm, nagyon örülök, hogy uh, itt van, már találkoztunk Pozsonyban, amikor uh, Szlovákiában jártunk ennek a szakbizottságnak a szervezet útja keretében. Köszönöm a megnyitó beszédét, ahogyan a többi kollégám is kiemelte már, Remélem, hogy el tudjuk mélyíteni az együttműködést számos témában, számos területen. Én magam szeretném megkérdezni öntől, hogy mennyire látja lehetőségesnek, és mennyire tartja szükségesnek azt, hogy a munkanélküliekre vonatkozó csomagot jobban alkalmazzuk, és hogy az aszimmetrikus fluktuációkat hogyan tudnánk jobban leküzdeni. Válság esetén szükség van arra, hogy fenntartsuk a kohéziós politikákat. A belügyi miniszter nagyon érdekes szöveget fogalmazott meg. Nem tudom, hogy szükség van-e makro ökonómiai szempontból egy ilyen eszköznek a bevezetésére, de lehet, hogy megmutatná az európai állampolgároknak azt, hogy az EU több és nagyobb lépést tesz a szociális Európa elmélyítésében. Szeretnénk együtt dolgozni ezekben a témákban, és szeretnénk ezeket a programokat jobban mm, finanszírozni. Nagyon köszönöm. Vielen Dank, jetzt Xavi López. Köszönöm szépen, Xavi López. Eh, bienvenido, uh, ministro. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm. Nagyon örülök, hogy itt van velünk a mai napon. A kérdésem a digitalizációval kapcsolatosan. Sokat beszélt az imént a digitalizációról hogyan látja a digitalizáció folyamatát. Ez egy olyan téma, amelyet jól ismerünk, amelyel foglalkozik a mi szakbizottságunk. Van, aki azt mondja, hogy ez igazi fenyegetés a piacaink felé, a piacunk felé, hiszen a robotizáció esetleg 15 millió munkahelyet szüntetne meg, például a gazdaságban. De persze pozitív hatása is lennének a robotizációnak, hiszen ott van a szabadkereskedelem, a globalizáció, a digitalizáció, de a társadalmak bizonyos rétege nem jól jön neki a digitalizációból. Van, ami valakinek jó, pozitív, de mégiscsak sok embernek nem jó. Ilyen például a digitalizáció. Tudjuk, hogy van, aki a digitalizáció miatt rossz helyzetbe kerül. Ön mit gondol az intézmények, az Európai Uniós intézmények, hogyan tudják kihasználni a digitalizációt, a belső piacot, hogyan tudjuk a legjobban kihasználni a digitalizációt úgy, hogy az jó legyen a munkavállalóknak, hogyan tudjuk kompenzálni a munkavállalókat, akik mondjuk vesztésre állnak a digitalizáció korában. A Juncker bizottságnak egyértelmű nézőpontja van ezzel kapcsolatosan. Én azt kérdezném öntől, hogy melyek a konkrét lépések, amelyeket a szlovák elnökség szeretne bevezetni, tehát milyen kompenzációs eszközökre van kilátás. Merci, Monsieur le Président. Jön bele, ezt nagyon köszönöm. Tisztelt elnök úr, nemrégiben a francia munkaügyi miniszterrel beszélgettem, és megkérdeztem tőle, hogy mi történik most. Most, amikor Franciaországban egyre több az ellenőrzés, ellenőrzik, hogy a belső piacot, a munkavállalók szabad áramlását, illetve a kiküldetésben dolgozó munkavállalókra vonatkozó ellenőrzéseket hogyan, hogyan, hogyan vezénylik le. Azt mondta a francia miniszter, hogy egyre több az ellenőrzés, és hogyha találnak olyan, és vannak olyan vállalatok, amelyek nem tartják be az éppen aktuális jogszabályi rendelkezéseket, méghozzá egyre több ilyen vállalat van, egészen egyszerűen azért, mert nem nincs harmonizáció ezen ellenőrzésekben. Vannak ellenőrzések, de nincsenek harmonizálva, mert pedig ezen gyorsan javítani kellene. Ön, miniszter úr, hogyan látja a helyzetet? A munkaügyi miniszterek között lesz-e valamilyen egyeztetés, milyen ajánlásokat tudna megfogalmazni, javasolni, hogyan lehetne gyorsan, minél hamarabb megtalálni azokat, akik nem tartják be az Európai Uniós jogszabályokat. Köszönöm szépen, Hári Reinke következik. Köszönöm uh, for coming to our uh, committee and discussing with us. I just came back from Bratislava, so uh, I Köszönöm, hogy eljött a szakbizottsághoz, és um, örülök annak, hogy kezdetét vette a szlovák soros elnökség, most jártam éppen Pozsonyban. Egy kérésem is lenne, miközben a kollégáimat hallgatta, nyilván feltűnt önnek, hogy a kiküldetés irányelv és annak felülvizsgálata nagyon agályos, nagyon eltérőek a nézetek, a vélemények ebben a szakbizottságban is, és itt van egyfajta megosztottság az kelet és a nyugati uniós államok között. Én azt kérném, hogy a tanácsban is, vagy amikor a nemzeti parlamentekkel dolgoznak együtt, E, ne csak azokkal a parlamentekkel egyeztessenek, akik már felmutatták a sárga lapot, hanem a többiekkel is. E, ön közép-európai országban él, és ezért nagyon fontos szerepe van, hogy hogyan tudja majd moderálni ezt a vitát, hogy megakadályozzuk az esetleges e, megosztottságot. A következő felvetésem, örülök, hogy megemlítette azt, hogy a marginalizált közösségben élő fiatalok különös problémáira külön oda kell figyelni. Európai ifjúsági szervezetek felhívták a figyelmünket arra, hogy konkrét célzott fellépésekre van szükség, például az ön által is említett roma közösségekkel kapcsolatban, és az elnökség, gondolom, az ifjúsági munkanélküliség és az ifjúsági garanciákat kezdeményezésekkel, értékelésekor erre külön ki fog térni. Köszönöm szépen. Helga Stevens az utolsó hozzászólónk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kollégák. Az érdekelne engem, hogy önök, mint a soros elnökség, hogyan fognak az külküldetés irányelve kapcsolatban kompromisszumot elérni. Ez egy nagyon nehéz anyag, az én hazám számára is különösen fontos. Azután itt van az akadályos hozzáférés követelményéről szóró irányelv. Itt a pénzügyi adminisztratív terhek, a KKV-kra tároló terhek kapcsán már többen is felvetették, hogy ezeket a terheket is figyelembe kell venni. Igazából én nem értem, hogy milyen terhek, adminisztratív terhek terhelnék a KKV-kat. Hogy hozzáférhető, akadálymentesen hozzáférhető legyen mindenki számára mondjuk egy üzlet, ez, ez azt jelenti, hogy ha ezt minden a fogyatékkal élők számára is biztosítják a hozzáférést, akkor ez számukra a forgalom növekedését jelenti majd azt, hogy több terméket vagy szolgáltatást tudnak értékesíteni. A akadálymentes hozzáférés kapcsán ha esetleg mégis plusz költségek merülnek fel, akkor azt messze kompenzálják az előnyök. És ezért mindenképpen fontos cél az, hogy biztosítsuk a kkv esetében is az akadálymentes hozzáférést. Ezért kérem pontosítsa, minért ön ez alatt, hogy a pénzügyi és adminisztratív terheket meg kell szüntetni, vagy csökkenteni kell. Én szerintem ezzel a az Accessibility eknek a jelentőségét ront, rontanánk le. Köszönöm szépen a vitát. A miniszter úr látja, hogy itt a foglalkoztatási szakbizottságban nagyon sok mindennel foglalkozunk, legkülönbözőbb témákkal, és hogyha több időnk lenne, akkor még több minden felvetést tudtunk volna meghallgatni, de hát most kérem, hogy próbálja meg ezzel a sok kérdéssel valamit kezdeni, és a rendelkezésre áll időben megválaszolni ezeket. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy nagyon kellemesen meglepett az, hogy nagyon sok újságíró és politikus, ugye azt mondta nekem még otthon Szlovákiában, hogy hát majd eljön, elmegy ide Brüsszelbe, aztán üres terem eh, várja majd, mert mindenki szabadságon van, és akkor látom, hogy így majdnem milyen sokan vannak itt, és milyen sokakat érdekel ez a témakör, és a szlovák elnökség prioritásai. Valóban ez egy nagyon pozitív jelzés, már önmagában ilyen sokan vannak egy nagyon pozitív jelzés számomra. A kérdés az, hogy eh, hogyan változtassuk meg azt, ahogyan az európai emberek látják, a milyennek látják az Európai Uniót. Az elnökségünk egyik célja pontosan ez. Nagyon sok kérdést tettek fel valóban, már előre elnézésüket kérem, nem fogok tudni eh, külön-külön minden kérdésre, minden képviselőnek külön-külön válaszolni. Megpróbálom prioritások közé csoportosítani a válaszokat. Hogy esetleg még újabb kérdések merülnek eh, fel, akkor eh, majd eh, további részletekre is örömmel kitérek. Azzal kezdeném, hogy két évvel az elnökségünk kezdete előtt már kommunikáltunk, vagy együttműködtünk a trióban Hollandiával és Máltával a az elnökségi trión belül mm, persze fontos volt ez az együttműködés, mert a soros elnökség hat hónapja alatt nagyon sok mindent egyedül nem tudunk megvalósítani. Ezért fontos volt a három ország egy, egymás és soros elnökségek együttműködése. Szeretnénk sok konkrét eredményre jutni, és konkrét keretizálni azt, hogy pontosan mit is akarunk megtenni. De hát ott tudjuk folytatni, ahol az előttünk álló kollégák befejezték, tehát ott kell az ő nyomdokaikba lépünk, és a máltai kollégák is ugyanezt mondják, az ő miniszterük is itt van, én örömmel tárgyalok vele közvetlenül majd, hiszen nagyon sok témát nem fogunk tudni majd befejezni a mi soros elnökségünk alatt, hanem mi is majd Máltának fogunk tovább adni dossziékat, amelyeket nem sikerül lezárni a mi elnökségünk alatt ambíciónk az, hogy megváltoztassuk azt, ahogyan az emberek látják, amilyenek látják az Európai Uniót. És fel kell tennünk a kérdést, hogy akkor mit próbálunk tenni ennek érdekében, mint soros elnökség. Az EU intézményei sokkal polgárbarátabb, polgár közelibbeké kell, hogy váljanak. A Szlovákiában mi abból indulunk ki, hogy Szlovákia nagyon sok konferenciát fog megszervezni különböző témakörökben Szlovákiában, és um, a résztvevők a konferenciákon megvitathatják ezeket uh, a kérdéseket, amit azután megismer nem csak a szlovák közvélemény, hanem az egész európai közvélemény. De kettős nyom vonalon kívánunk haladni, um, mert úgy gondoljuk, hogy ezeket a uh, nagyon fontos kérdéseket uh, sokkal részletesebben kell megvitatnunk annak érdekében, hogy tényleg konkrét eredményekkel állhassunk majd az emberek elé. Például az informális csúcs találkozó nagyon sikeres volt, nagyon pozitív volt, pozitívak voltak a visszajelzések. A digitalizációt, mint fő témát eh, nagyon jól választottuk, tehát milyen hatással van a digitalizáció az emberekre, a munkaerőpiacra, a eh, munka jogra, munkajogi törvényekre. A részvevők 90%-a maga is miniszter volt ezen az informális csúcs találkozón. Ez is bizonyította, hogy rendkívül aktuális ez a kérdés minden tagállamban, és ez évőben még inkább így lesz. Ezért is nagyon fontos számunkra, hogy ezzel most konkrétabban is foglalkozzunk. Mire gondolok? 20 éve, mióta a politikában vagyok, mindig is megpróbáltam különböző informális találkozókon lehetőséget biztosítani arra, hogy például ellátogassunk gyárakba, és megnézzük ott konkrétan, hogy a robotika előre törése hogyan fogja megváltoztatni a gyárak működését, hány embert fognak elbocsájtani, és mi fog történni az ilyen módon elbocsátott emberekkel. Egy másik kérdés, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni az emberekhez. Nos, talán üdvözölni fogják ezt a kezdeményezést, ami azért elég újszerű, és kapcsolódik az ambícióinkhoz. Azaz, nagyon szeretnénk gyakorlatias intézkedéseket vagy lépéseket tenni, szeretnénk még összekapcsolni az elméleteket a, a gyakorlattal, a gyakorlati megvalósítással. Tehát elmentünk egy konkrét gyárba, és ott megnéztük, hogy az emberek hogyan küzdenek meg a, az átállás, a digitális korra való átmenet nehézségeivel. Szerintem ez a jó megközelítés, hogy a gyakorlatban országokban is meg kell nézni, hogy mi hogyan működik. Amikor megkérdezték, hogy hogyan akarjuk majd elérni ezeket a célokat, nos, mindenek előtt, még egyszer kihangsúlyozom, közelebb kell kerülnünk az emberekhez, minden EU intézményre, így az Európai Parlamentre is vonatkozik ez, és remélem, hogy az előnök is egyetértenek. Ahogyan ezt a tagállami szinten is és európai szinten is látjuk, a szociális párbeszéd kulcsfontosságú. Szociális párbeszéd nélkül nagyon nehéz bármilyen kompromisszumra jutni. Éppen ezért az irányelvre vonatkozó kérdéseket valóban nagyon aktuálisnak tartom. Az európai szakszervezeteknek elmondtunk, hogy Pozsonyban lesz egy konferencia, az irányelvről, és a szociális párbeszéd kérdését nagyon fontosnak tartjuk. Nem minden munkaadó úgy látja ugyanígy ezt az irányelvet, és a szakszervezetek körében sem teljes az egyetértés. Például Németországban hallunk olyan hangokat is, hogy az egész irányelv teljesen haszontalan. De mindenről nagyon nyíltan kell beszélnünk. A ezek az eltérő vélemények is azt mutatják, hogy ezeket a kérdéseket valóban széles körben és nagyon nyíltan kell megvitatnunk. Az elnökségünknek ez az egyik fő vonulata, Függetlenül attól, hogy végül is sikeresen lezárjuk-e majd ezeket a vitákat, de maguknak a vitáknak a lefolytatása már önmagában is nagyon fontos és értékes. És reméljük, hogy azért az irányelvet eljutatjuk egy olyan stádiumba, amikor már valóban átlépünk a konkrét intézkedések szakaszába. A bizottság ugye eh, 11 sárga lapot kapott a tagállamoktól a szubszidiaritás eh, kontextusában. Hát ezek a sárga lapok itt vannak velünk, és eh, most látjuk azt, hogy a munkacsoport folytatja a munkáját, és remélhetőleg sikerül majd elfogadni a szükséges intézkedéseket. Az elnökségünk alatt tartadó konferenciát már említettem, és hogyha megnézzük például a visegrádi országok helyzetét, amikor a négy visegrádi miniszter találkozik, akkor sokat beszélünk a kiküldetési irányelvről, és nem, általában megpróbálunk közös nevezőre jutni. De még ehhez tartozik az is, hogy júniusban módosításra kerültek bizonyos részek az irányelvben, és lehet, hogy 6 vagy akár 8-9 hónapra is szükség lesz, mire gyakorlatban átültetésre kerülhet mindez, mert lehet, hogy közben néhány tagállam megváltoztatja a véleményét, hát az ismeretlen, ugrás, gyakorlatilag ugrás a sötétben, mert nem tudjuk, hogy még a gyakorlatban mi hogyan fog alakulni. Ez ilyen típusú problémákat Európában korábban nem így lát tak, Hogyha most használtam az új és régi tagállamok kifejezést, Nos, most vált világos az, hogy semmit nem lehet rá kényszeríteni a tagállamokra. Párbeszédre, nyitottságra van szükség, a szociális partnereket is meg kell hallgatni, és meg kell hallgatni azokat az országokat, akiknek nehézségei vannak. Meg kell vizsgálni, hogy hol van lehetőség a kompromisszumra, hogy végül is el lehessen fogadni majd ezt az irányelvet. Nekem nem volt kételjem a tekintetben, hogy szükség van az irányelvre, a felülvizsgálatra, de most mindenek előtt a tartalmi elemeivel kapcsolatban kell, hogy megszülessen a kompromisszum. Amikor ezekről a, ezeket a kérdéseket megvitattuk először az Európai Bizottsággal, eh, Juncker úr és Tyson eh, asszony kerestek meg engem, és eh, a kormányunk és a bizottság közötti első találkozón pontosan erről a kiküldetés irányelvről volt szó, ez is mutatja és jelzi ennek a kiemelkedő fontosságát. Hogyha megengedik, akkor a következőkben hét konkrét pontra szeretnék kitérni az önök által feltett kérdések kapcsán. Itt van az akadémetes hozzáférésről szóló jogszabály. A szlovák elnökség szempontjából a legfontosabb ezzel kapcsolatban az, hogy általánosát tegyük az akadálymentes hozzáférés a termékekhez, szolgáltatáshoz. Mi ezt képviseljük a e, tanácsban. És e, ennek a javaslatnak e, nagyon komplex összetevői vannak, ezért sok koordinálásra, konzultációra van szükség külön-külön is egyes tagállamokkal. A szlovák elnökség szerint a jó együttműködés az Európai Parlamenter is folytatandó jó együttműködés kulcsfontosságú. És örömmel látom azt, hogy láthatóan működik ez az együttműködés, és véleményünk szerint ez az együttműködés konkrét lépésekben kell, hogy manifestálódjon majd. Ugyanez vonatkozik több önök által feltett kérdésre is. Az európai szemeszter kapcsán. Például az teljesen világos, hogy az európai szemeszterben nagyon sok konkrét tumról van szó. Itt most a Brexit után talán több minden változott, és valóban én nagyon sokat várok az EU vezetők pozsanyi csúcs találkozójától. Már kaptam információkat arról, hogy a miniszterelnök felveszi a kapcsolatot a többi vezetővel, és valóban nagyon nagyok a várakozások, hogy milyen válaszok születnek meg olyan konkrét kérdésekre is, mint például az, hogy hogyan lehet a fiatalok munkához jutását támogatni. Ez is egy újabb nagyon fontos kihívás a csúcs találkozóval kapcsolatban is, és nem csak a Brexitről kell mindig beszélnünk, hanem gondolunk kell a saját polgárainkra. És talán inkább poz, valahol pozitív diszkriminációra van szükség, például a fiatalok esetében, annak érdekében, hogy elősegítsük a fiatalok munkához jutását. A kiküldetés irányelv kapcsán elég sok mindent elmondtam, és én is folytatok konzultációkat a kollégáimmal, és én jellemzően optimista vagyok. És hogyha azt mondom, hogy decemberben ezt az irányelvet majd nagyon jó állapotban fogjuk továbbadni, akkor ez talán nem túl merész megállapítás. Lesznek viták, és persze sok szakértővel is konzultálni fogunk, és a szociális partnerekkel folytatott konzultációk is különösen fontosak. Szlovákiában persze nekünk megvan a saját nemzeti álláspontunk, a tagállami álláspont, de az elnökségünk során mindent megteszünk annak érdekében, hogy együtt valamennyi tagállammal közösen úgy alakítsuk ezt a kérdést, hogy a végén ott legyen az eredmény, az az elfogadásra kerüljön az irányel. Szociális jogok, a szociális pillér, egy következő nagy fejezet. Ezzel kapcsolatban is ki kell alakítani egy közös megközelítést, a szociális védelem, kérdése áll előtérben. A bevezetőmben is beszéltem erről. De van ehhez kapcsolódóan egy másik kérdés is, a New Skills Agenda és Pozsonyban erről a programról az ugyan fejlesztjük, segítsük el az új készségek kifejlesztését, tehát ezzel a kérdéssel is foglalkozni fogunk. A munkaerőpiacon nagyon gyorsan változnak a követelmények, digitalizáció, életen át tartott tanulás, stb. Egyszerűen nem ülhetünk ölvetett kézzel. Hogyha visszatekintünk a múltba, voltak például a ludovisták, akik a gép rombolók, ezt egész eddig is visszamehetünk, és egészen szisztematikusan kell foglalkoznunk a minket érő változásokkal. A azok, akik eh, jelenleg dolgoznak, eh, szintén sokszor rá eh, szorulnak arra, hogy átképzést kapjanak, hogyha a jövőben is meg akarják őrizni a munkájukat. Új technológiák jönnek a digitalizációval, ezért számos tanulmányt, elemzést készítettünk ezen a területen, és a következő néhány hónapban azt hiszem, hogy kidolgozunk majd ajánlásokat, ugyanis Pozsonyban abból indulhatunk ki, hogy akár 400 millió embert fog nagyon konkrétan érinteni a digitalizáció, azért fel kell készülnünk ezekkel az ezzel együtt járó hatalmas változásokra és mozgásokra. Következő kérdés, szociális biztonsági rendszerek, ezeknek a koordinálása. Ahogyan jeleztem, a népszavazás, a brit népszavazás előtt vártuk, hogy mi lesz ennek az eredménye. Hát, az lett az eredmény, ami mi másra számítottunk, és most miatt, a Brexit miatt megváltozott természetesen a helyzet. Az európai vezetők egyértelmű válaszokat kell, hogy adjanak arra, hogy milyen kapcsolatokat alakítanak ki, vagy alakít ki az EU az Egyesült Királysággal. És ennek kapcsán is felvetődik a társadalom biztosítási rendszerek koordinációjának a kérdése, figyelembe kell venni a változásokat, amelyek a brit népszavazásból adódnak. A fiatalok foglalkoztatása, hát erről már elég sokat beszéltünk. Ebben a pillanatban az a legfontosabb számunkra, hogy legyen folyamatosság továbbra is, biztosítsunk forrásokat az ezzel kapcsolatos célok támogatására. Lehet, hogy lesznek eh, eh, transferek, átcsoportosítások a költségvetésben, eh, hogyha azt nézzük, hogy hány százalékos a munkanélküliség a fiatalok körében, hát fél évvel ezelőtt még rosszabb volt a helyzet, az a picit javult. Az Európai Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít ennek a projektnek és a hatékonyság mérésének különösen azokkal a projektekkel is foglalkozunk, vagy azokkal főleg, amelyeknek hosszú távú hatása van. Több mint 50%-a a fiatal ö, munkanélkülieknek valamilyen módon részesülhet ezen projekt ö, hatásaiból, és utána már a speciális támogatás nélkül is ott maradnak a munkahelyen a tapasztalat szerint, tehát csak az elején kell segíteni nekik, és éppen ezért tekintjük az elnökségnél ezt prioritásnak. A cashflow-ban lesz némi változás a következő időszak során, és nyilván most nem tudok minden kérdésre részletesen válaszolni, de végül is erre hajlandó vagyok, ha erre lehetőséget biztosítanak. Jogalkotási javaslatok ezen a területen szerintem nem lesznek. Az októberi tanácsülésen, a miniszteri tanácsülésen azonban beszélni fogunk a végrehajtásról, és ott a szakértők nagyon, várhatóan nagyon értelmes, tartalmas hozzájárulásokat tesznek majd arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a polgárokhoz legközelebb hozni a programokat, az EU szervezetek szerepét ezen belül pedig megismertetni velük. Köszönöm. Tisztelt miniszter úr, köszönjük ennek a részletes választ. Úgy érzem, jó volt ez a vita, nem az utolsó eszmecserénk volt ez a szlovák elnökség során. Ha megengedik, akkor a 2017-es költségvetéssel kapcsolatban kérdezném még én pótkérdés keretén belül. Említette ön is, hogy a tanács asztalán ott van egy tervezet, amely jelentős összegcsökkentéseket irányoz elő, pont azokon a területeken, ahol az nekünk a legérzékenyebb. A szociális alap, a fiatalokat támogató alap tekintetében. A ma délelőtti költségvetési vitámmal szakbizottságunk sok tagja leszögezte, hogy a prioritások tükrében ez botrányos, és sokkal jobb pénzügyi kistafírozottságra lenne szükség. Érdekelne az ön véleménye e tekintetben, és nagyon számítunk a támogatására abban, hogy ezek a legfontosabb szociális jövőbe mutató kérdések nehogy nem, nem, hogy ne hanyagolódjanak el, hanem valódi prioritást élvezzenek. Generációkat veszthetünk el, ha itt nem fogjuk meg a kormányodat. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Akkor most rövid szünet következik.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 So, können wir dann wieder... Kérdezem, hogy folytathatjuk-e a munkát? Tizenegyes napi rendi pont következik. Az Európai Unió 2017 évi költségvetése valamennyi fejezetével együtt. Szavazólistánk kész. D kompromisszumról szavazunk. 56 77-es. Ki támogatja? Das ist angenommen. Elfogadtuk. E kompromisszum. Előtte ellene tartózkodás elfogadtuk. 5602-es mellette ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. 5602. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Az EPP-nél egyre több szabadat van. Na akkor most már kivették, akkor szavazhatunk. Elutasítottuk. Harkin asszony kíván szólni. Elnök úr, kollégák! Nincs itt a szavazókártyám. Mm, elnézést kérek. Kérem, adják hozzá kézzel mutatott szavazatomat majd az eredményekhez. Köszönöm. Akkor kérem Harkin asszonyt, hogy világosan jelezze majd. Előfordul a dolog, nem, nem hisztizünk. Mindenkivel előfordult már. Megbocsátható, de csak egyszer ez a hiba. Akkor mi is a szavazás eredménye? Azt nem változtatja Harkin asszony helyzete. Tehát elutasítottuk. 56-57-es. Mellette. Gegen. Das ist abgelehnt. Dann kommen wir zu 5603. A 03-asról szavazunk mellette, ellene. Kérem, hogy szavazzanak. Elektronikusan szavazunk most a 04-esről. Huszonhárom, huszonöt az arány, elutasítottuk. 5604-es mellette ellene elutasítottuk, de azt hiszem ezt ellenőrizni kell, nézzük az 5604-est. Még egyszer, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 37. 37-es végülről szavazunk mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 05-ös végű mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell ezt is. A 05-ösről géppel is szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. 56-22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötvenhat 38-as, de a megjegyzések részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 5606-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 5607-es mellette ellene úgy látom, hogy úgy látom, hogy nem látom, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56-40-es mellette, ellene. Ezt is ellenőrizni kell. Géppel is szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A kompromisszum 56-74, és mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 59-es mellette ellene elutasítottuk. 5609-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5610-es mellette ellene ezt ellenőrizni kell az 5610-est. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elutasítottuk. 56-39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-11-es mellette ellene. Úgy látom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük géppel is szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. B kompromisszum következik, 50 70 ezer száma mellette, ellene, ugyanaz a többség lesz mindig, nem? Tehát akkor muszáj lesz ellenőrizni mindig, vagy eleve elektronikusan kéne szavaznunk. Hát ez nem látható egy ilyen kis különbség szemmel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a B kompromisszumot. 56-12-es következik akkor, mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. 56-60-as mellette, ellene elfogadtuk. Így a következő kettőről nem kell szavaznunk. 56-33-asról szavazunk mellette, ellene. Elutasítottuk. 56-13-as mellette, 56-13. 56-13-asról szavaznunk kell. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 56-15-ös, az adatokról szavazunk mellette, ellene, elfogadtuk. 56-15-ös megjegyzések szóbeli módosítóban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-17-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Nem látom olyan jól a kezeket. Ha mindenki szavazott, akkor Lezárom a szavazást. Elfogadtuk valóban. Egyértelmű többséggel, ezt láttam volna. 56-62-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. Megjegyzés rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 56-18-as az adatok rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-18-as megjegyzés rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-68-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. C kompromisszum? Nem. Még az 56-19-esről is kell szavazzunk, elnézést. 56-19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 56-42-esről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 56-21-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-23-as, mellette ellene tartózkodás, 56-73-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5629 es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 56 56-osról nem szavazunk. 56, hogy mégis? Mit mondnak a levelő? Ez egy elírás volt, elnök úr. akkor 56 es jön mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 5632 es szóbeli módosítóval, számos rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 5632 es jegyzetek vagy megjegyzések rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-43-as mellette ellene elfogadtuk, 56-51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most lapozunk egy nagyot, és úgy látom, hogy akkor nincs is több módosító. Záró szavazás következik, illetve nem is szükséges a záró szavazás, mert itt egyenkénti költségvetési sorokról szavaztunk. Akkor meg vagyunk a szavazással, köszönöm. Most rátérünk a következő szavazásra.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 mezőgazdasági szövetkezeteinek, az Európai Közlekedési Dolgozók Szövetségének és a Halászati Vállalatok Nemzeti Szövetségeinek a megállapodása. 2013. május 8-i módosított változatban, illetve az egyezmény végrehajtása a halászati ágazatban 2007-es ILO egyezményről van szó. Ha jól emlékszem, akkor ez a cím a 12. napi rendi pont, egyes bekezdés, 12-es módosítás. Mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Nézzük, elutasítottuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az E kompromisszumot. 16-os módosító mellette, ellene, Szerintem elutasítottuk, de van-e valakinek teje, Nem. 19-es mellette. Ellene. Hát ezt ellenőrizzük. A 19-est szeretném ellenőrizni, túl kevés kezet láttam a magasban, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezártam a szavazást. 26 igen, 26 nem elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, a elnézést, igen, elfogadtuk a kompromisszumot, én hibáztam egyértelműen. Zárszavazás elektronikusan. Kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott. Igen, lezártam a szavazást. 46 igen, 6 nem, tartózkodás nem volt. Gratulálunk az előadónak. Senki nem kifogásolta. Thomas Mann elnök úr megköszönetet mondott éppen a jelentés készítőjének, de azt hiszem az általános költségvetés elkészítőjének, Thomas Hendelnek is köszönetet kell mondanunk az egész kiváló jelentéshez. So, dann kommen wir zum Tagesordnungs... Következik a 13. napi rendi pont. Európai Légi Közlekedési Stratégia, Ole Christensen a vélemény készítője, és mielőtt Ole megkapná a szót, kérem, hogy mindenkit, aki csak beszélgetni akar, az menjen ki, és inkább kint az előtérben beszélgessen. Hát azért maradjon itt, aki a jelentéshez akar majd szólni. közlekedési stratégia. Ole Christensen, parancsolj. Thank you very much, uh, Nagyon köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok. A vélemény tervezetben, amely az Európai Légiközlekedési Stratégiáról szóló TRAN véleménytervezethez készült, az európai légiközlekedésről van szó. Találkoztam a gyártó cégekkel, a légiközlekedésben dolgozókkal, szakszervezetekkel, és szerveztem is egy rendezvényt, amelyen az érdekelt felekről, felekkel arról, beszél, arról cseréltünk eszmét, hogy hogyan lehet a megfelelő munkakörülményeket biztosítani a légiközlekedési szektorban. Ezeknek az egyeztetéseknek az alapján elmondhatom, hogy meglepő, de e konszenzus van az érdekelt felek között. Egyetértenek abban, hogy ambiciózusabbnak kell lennünk, és el kell érnünk azt, hogy fenntartható jövője legyen ennek az ágazatnak, és jó minőségűek legyenek a munkahelyek, és Európa növekedhessen. Konstruktív a véleménytervezet, benne konkrét javaslatokkal, annak érdekében, hogy az európai légiközlekedés méltó jövő elé nézhessen. Öt témára hívnám fel a figyelmet, ezek, ennek az öt témának a segítségével lehet elérni a célunkat. Először is a szociális párbeszéd, ez alapvető fontosságú. Mindenképpen ragaszkodnunk kell a megfelelő konzultációhoz, és erősítenünk kell a szociális, a társadalmi párbeszédet ezen a területen ugyanis a szociális párbeszédre fenyegetés lesel, leselkedik, pedig a szakszervezeteknek a működése ugye alapvető jog az Európai Unióban. A második téma az a foglalkoztatási formák, amelyek előkerültek a múlt évtizedben. Látjuk, hogy a rugalmasságot, vannak olyan munka, munkaadók, amelyek kihasználják. Éppen ezért közös szabályozásra lenne szükség, hogy a munkakörülményeket, a biztonságot, a versenyt és a minőségi sztenderdeket is tiszteletben tudjuk tartani. Éppen ezért a nulla órás szerződéseket és a pay-to-fly rendszereket beszeretnénk tiltani. A harmadik téma az a harmadik országokkal való egyezmény a légi közlekedés terén. Itt az ILO egyezményre gondolok legfőképpen. Az oktatás légiközlekedésben része az érték transfernek és az innovációnak. Az oktatásba, az innovációba való befektetés rendkívül fontos. Végül, de nem utolsó sorban, az egészséget emelném ki, mint témát megfelelő munkakörülményeket kell biztosítanunk, attól függetlenül, hogy a munkaadó mekkora vállalatot is képvisel. Egy olyan módosítót nyújtok be, amely minden egyes légi közlekedésben működő vállalatot bizonyos szabályoknak tenne ki. Nagyon várom az önöktől érkező megjegyzéseket, hozzászólásokat és a konstruktív együttműködés az összes érdekelt féllel. Nagyon köszönöm, elnök úr. Vielen Dank, Ole. Dann steigen wir in die Debatte ein. Für die EPP Dieter Leberecht-Koch. Most a Libe csoport képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Ulle Krisztinszennek a véleményt. Elég komoly kompetencia vita volt az Empel és a Trump bizottság között, de szerintem a szociális aspektusokra kell koncentrálni és ezeket érdemben megfogalmazni. Úgyhogy ez a tervezet ilyen értelemben jó alapja a további együttműködésnek, jó lesz a végső dokumentum is. A légiközlekedés 90-es években kezdődött liberalizáció óta sok minden történt. A piac megnyitásával jelentősen nőtt a konkurencia, a verseny. Az európai a légitársaságok persze globális versenynek is kivannak téve, amely minden eddiginél erőteljesebb az új légiközlekedési stratégiával. Az Európai Bizottság az európai légipar versenyképességét akarja növelni, és egyben a biztonsági normák legmagasabb szintjét megvalósítani. Intézkedésekre van szükség, hogy ezen a területen is tartósak legyenek a munkahelyek, ehhez azonban az is szükséges, hogy figyelembe vegyük az új atipikus foglalkoztatási formákat, ezeket megértsük és érdemben kezeljük. Az új foglalkoztatási modell nem csak rossz dolgokat tartalmaz, de a szabályozásra mindenképpen szükség van, a jogszabályok megalkotására és főleg betartására, hogy a védelem, a munkavállalók védelme továbbra is érvényesüljön. Jónak tartom, hogy az ötös pontban a nagyon mobilis, hát tipikusan a közlekedési személyzet munkavállalók különleges igényei megfogalmazódnak. Nagyon nem mindegy, hogy melyik ország munkajoga és szociális joga érvényesül az ő tekintetükben. Itt egy tíz éves átmeneti időszak fogalmazódik meg, míg a kiindulási ország elve nem valósítható meg teljes körűen, a szabályozási hiányosságok pedig kiküszöbölődnek. Azt javaslom, hogy folyamatos felügyelet mellett és az információk folyamatos seréje mellett a tagállamok, a bizottság, a szociális partnerek között Figyeljük ezeket az új foglalkoztatási trendeket, és ezekhez alkalmazkodó rugalmas szabályokat, de szigorú szabályokat alkossunk. Nagyon nagy szerepet kell adni a ki- és továbbképzésnek, és oda kell figyelni, hogy továbbra is magasan képesített, megbízható munkavállalók legyenek az európai munkaerőpiacon, én úgy gondolom, hogy ma már annyira bonyolult a világ, hogy a szakképzés nem lehet meg együttműködéssel a felsőoktatás nélkül, különösen, hogyha az új kompetenciák, új készségek kifejlesztéséről van szó, az új típusú repülőgépek, drónok irányítása, vezetése, új kihívások, ezzel kapcsolatos módosítóimat be fogom nyújtani. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük! Az ECR nevében most Oszmán Krokowskinak adok szót. Złotowski. Judy. Ist nicht da? ECR? Niemand? Gut. Für die ALDE Senki nincs az ECR-től, az ALDE-tól nincs előadónk, a GUE-től, de mégis, akkor még egyszer. Igen, már másodszor nem sikerült eltalálni a nevemet. Először is köszönöm a vélemény előadójának a nagyszerű munkát. Remélem, hogy jó vélemény fog születni. Az európai légiközlekedési stratégiának az egyik legnagyobb célja az az, hogy magas minőségű munkát és biztonságot teremtsünk az európai légi közlekedésben. Nekünk, mint foglalkoztatási szakbizottságnak a foglalkoztatásra kell nagyobb hangsúlyt fektetnünk. Természetesen jó okunk van arra, hogy azt gondoljuk, hogy az európai légiközlekedési vállalatok bizonyos gyakorlatainak rossz hatásai vannak. Például a pay-to-fly rendszerre gondolok, gondolok itt, amikor a pilótának saját magának kell fizetnie a képzését. A túlórák nem megfelelő fizetése is ide tartozik. Fáradtak a pilóták, és ez persze kihat a repülés biztonságára. A képviselők és az EP képviselők és a bizottság is azt mondja, hogy ennek a az atipikus foglalkoztatási formának nem bizonyított a biztonsága. Egy új biztons, bizottsági dokumentum is megjelent ebben a témában 2015-ben. A tanulmány kiemelte, hogy a pay-to-fly rendszereket be kellene tiltani, nem csak az Európai Unióban, hanem mindenhol a világon. Remélem, hogy az Európai Légi Közlekedési Stratégia majd kitér a pilóták munkakörülményeire, méghozzá általánosabban. Köszönöm szépen. Rina Röner Kári a GUE képviseletében. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm a jelentést, illetve a véleményt, ez jó kiinduló pontot jelent majd a további elemzésekhez. Több ponton ugyanis azért vannak véleménykülönbségek közöttünk. Nekünk annyira nem tetszik a bizottság közleménye, mint az előadónak, és szerintem hiányoznak konkrét javaslatok um, arra nézve, hogy hogyan akarunk fellépni a légi közlekedés területén a uh, szociális uh, dömpingel szemben. Itt um, több érdeklődő, érintett fél erről számolt be nekünk nagyon aggályos foglalkoztatási feltételekről. Félnek ezek az emberek attól, hogy ezt elmondják, mert félnek attól, hogy elveszítik a munkahelyüket, és utána nem kapnak más munkát. Ezért nagyon jónak tartom azt, hogy egyszerűen és véglegesen tiltsunk be az ilyen tisztességtelen munka feltételeket, mint amilyen a pay to fly. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ne csak ajánlásokat fogalmazunk meg, hanem követeléseket, követeljük a közvetlen foglalkoztatást a légitársaságoknál. Ami pedig a bázis hely kérdését, illeti a hazai bázis kérdését, ez elég bonyolult kérdés, hogyan lehet ezt definiálni, milyen kritériumok alapján, hogyan tudjuk ezt eh, kezelhetővé tenni az érintett eh, szakszervezetek számára is, akiknek az együttműködésére, bevonására mindenképpen szükség van. Lehet, hogy kivételesen elég lehetne az, hogy ne csak itt és most valósítsunk meg mindent, hanem bizonyos pontokon most csak az első lépéseket tudjuk megtenni. De akkor azokat tegyük meg. Vannak olyan országok, amik a bizonyos feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy valamilyen repülőtér teret igénybe vehessen egy légitársaság. Ez követendő példa. A pay to fi típusú modellek alkalmazásakor pedig azt kell mondani, hogy ha valaki ilyen modellel dolgozik, akkor ez a légitársaság bizony mondjuk a mi repülőterünkre eh, nem szállhat le. És azt hiszem megegyezünk a bázishely kritériumai kapcsán. Köszönöm Laura Acea, következne, de ő nincs itt. Zsülem eh, Meglen nem elnézést, Kalima Delit átugrottam, nem vettem észre, elnézést kérek, Kalima Deli következne, de Jin helyettesíti Kalima Delit, igen. Um, Karima. Igen, én Karima Delit helyettesítem, aki a szárnyék előadó én is, ő is szeretnénk megköszönni a vélemény előadójának ezt a ez csak sok mindenre kitérő véleményt, amely lefedi a téma fontosabb kérdéseit. Fontos számunkra a biztonság kérdése a légi közlekedési ágazatban. Láthatjuk, hogy az elmúlt években sok, sok aggasztó számot láthatunk, például a pay to fly szerződések, illetve a órás szerződések terén. Nagyobb figyelmet kellene fordítanunk ezekre a kérdésekre, ezekre a bizonytalan foglalkoztatási formákra, annak érdekében, hogy mind a pilóták, mind az utasok jobban bizton, nagyobb biztonságban lehessenek. Nagyon kényes ágazat ez a légi közlekedés. Láthattunk tragédiákat, például a German Wings tragédia, amely tavaly következett be, ezt is meg lehetett volna akár előzni is. Szerintünk ez a vélemény jó alap a közös munkához. Örülünk annak is, hogy a vélemény kiemeli a négyes pontban az atipikus szerződések megszüntetését és illetve a szociális dömping megelőzését. Örülünk, hogy együtt dolgozhatunk a vélemény előadójával ezen a véleményen. Örülünk, hogy így biztonságosabbá tehetjük a légi közlekedést. Ami a bázis helyett, illetve a nagyon mobilis munkavállalókat illeti, talán emlékeznek arra, hogy volt egy légitársaság, amikor legutoljára foglalkoztunk a szociális biztonsággal, akkor hát talán el is mondanám a légitársaságnak a nevét. Tehát ez bizonyos légitársaság foglalkoztatott olyan munkavállalókat, akiknek a szociális biztonságára nagyon keveset fektetett. A koordinációnknak köszönhetően ezen tudtunk javítani. Szerintem ez rendkívül fontos, hiszen fontos, hogy a jogszabályozások, amelyek ezekre a munkavállalókra vonatkoznak, harmonikusak legyenek. Dankeschön, ich glaub. Köszönöm szépen. Azt hiszem, Jean Reinre gondolt de nem vagyok benne biztos. Most a Laura Agia következne, de nem látom őt. A FDD-től tehát nincs itt, akkor az ENF következik. Nem értettem, hogy mit mondott a kolléganő, de úgy értelmezem, hogy azt akarja mondani, hogy nem akar hozzászólni. Most ne Elnézést, nem, nem szeretnék felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Oké, okay. dann hab... Rendben van, akkor Marita Ulszkva következő. Yes. Uh, thank you first of all to uh, Ule for this. Szeretnék köszönetet mondani ezért a véleményért, amely tényleg a legfontosabb témákra helyezi a hangsúlyt, olyan témákra, amelyekkel nekünk foglalkoznunk kell a légiközlekedési szektorban. Szeretnék néhány pontot kiemelni. Az Európai Bizottság tehetne többet a légi közlekedés szociális vetületeinek javítása érdekében. Ugyanis ez még elég gyenge lábakon áll. Jó hallani, hogy a bizottság szeretné a szociális párbeszédet erősíteni, ugyanis ez olyan ágazat, amelynek valóban szüksége van a szociális párbeszédre. A pilóták, a fedélzeten dolgozók még csak nem is csoportosulhatnak. Láthatunk olyan szerződéseket, amelyek egészen explicit módon betiltják, megtiltják a szakszervezetekkel való egyeztetést. Ez egészen elképesztő. Az ILO egyezmény alapján ezt nem is lehetne így, nem is lehetne így eljárni nagyobb elköteleződésre van szükség a jó minőségű munkakörülmények kialakításában. A bizottság mit tehetne még? Erősíthetné a párbeszédet és az Európai Légiközlekedési Hatóságot, egy jázát, ennek a szervezetnek erősebb mandátumot kellene adni, illetve több forrást az alapszabályt is át kellene gondolni, ugyanis nem beszélhetünk jobb szabályozásról, hogyha nincs meg a megfelelő európai egyeztetés és harmonizáció. Hogyha valamilyen légitársaság megszeg egy szabályt, akkor semmiféle szankciónak nincs kitéve. A jelza nem tud eléggé erősen eljárni az európai munkakörülményeket, munkakörülményekre vonatkozó szabályokat be kellene tartatni a légitársaságokkal, hogy mindenki ugyanabból a pozícióból indulhasson. És akkor ez még csak egy példa arra, hogy a vállalatok nem tartják be az egyenlő szabályozást. Garantálnunk kellene, hogy a közvetlen foglalkoztatás az alapfoglalkoztatási forma a légi közlekedésben. Ki kellene szélesítenünk azt a szabályzatot, mely szerint jelenleg a légiközlekedésben dolgozók 50%-a kell, hogy közvetlen foglalkoztatásban álljon. Ezt ki kellene tágítani és alkalmazni kellene a pilótákra és a a fedélzeten dolgozókra is. A Ryanair-rel már volt vitánk erről, de nem csak ezzel a légitársasággal, hanem más légitársaságokkal is. A Jáza nem tud minden szabályt betartatni. Szerintem rendkívül fontos, hogy ne hagyjuk, hogy ez az ágazat egyfajta cowboyként működjön biztonsági szempontokból és másokból sem hagyhatjuk, hogy a légitársaságok ne tartsák be a szabályokat. Szerintem felhasználhatjuk a véleményt ezeknek a céloknak az elérése érdekében. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sás Bach. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozni szeretnék a kollégákhoz, akik köszönetet mondtak Olénak, és gratuláltak neki a nagyon jó jelentéshez. Minden érintettel együttműködött, ahogy elmondta, ez véleményem szerint nagyon fontos. Azt is elmondta, hogy egy ambiciózus jelentést szeretne készíteni. Szerintem az eddig ez sikerült is neki az első tervezetben. A bizottsághoz felhívást intéz, amikor azt mondja, hogy hiányolja az, hogy nincs még megfelelő bizottsági stratégia. Talán ez lehetne kicsit bátrabb, merészebb felvetés is. Jelenleg ugyanis még nem látjuk, hogy bármilyen problémával elkezdtek volna foglalkozni a bizottságnál. Szociális párbeszéd, igen, ezt üdvözlöm, ez valóban nagyon fontos. Megegyezés harmadik országokkal, az ILO feltételeket mindenképpen be kell tartani, és itt a bizottság, aki ugye mindenféle szerződés tárgyalását vezeti, nagyon fontos feladatot lát el. Lehet még a részleteken tovább dolgozni, de Ole biztos hiszem van azzal is, hogy ez csak egy első tervezet. A harmadik pont, az nagyon tetszik nekem, a biztonságos foglalkoztatás szokásos formái, de ezen is lehet azért még egy kicsit dolgozni. Azután a pay to fly, az olcsó lobogók, ez a negyedik pont is nagyon fontos, nullaórás szerződések megakadályozása, ez nagyon fontos fontos különösen a szociális dömping, a szociális védelem kontextusában. Világos, egyértelmű szabályokat kell követelnünk, ami a bázishely kérdését illeti. És végül egy kérdésem is lenne Oléhez. A hatodik pontban külföldi munkavállalókról van szó, itt gondolom, hogy harmadik országbeli munkavállalókra gondolt. Összességében ez egy jó jelentés, értékes munka, és a többi kollega segítségével biztos, hogy nagyon fontos és messzire mutató jelentés fog születni. Elnök, köszönöm szépen. Krisztóf Tűzá a bizottságtól, a DG Move képviseletében parancsoljon. Thank you, Chairman. Um, just a couple of words. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szót szólnék arról, hogy mi a véleményünk a régi közlekedési stratégiáról. Nagyon örülünk annak, hogy a szakbizottságuk erről a fontos témáról ilyen érdemi volt. Összességében nyitottak vagyunk minden specifikus kérdés iránt, és örömmel működünk együtt önökkel ezekben a témákban. Köszönöm szépen. De akkor a tiéd az utolsó szó ma, mármint a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, és köszönöm a sok megjegyzést, véleményt. Szerintem nagyjából az történik, amit én is elképzeltem, ennek örülök, az eltérő vagy kiegészítő véleményeket ilyen feljegyeztem. Azzal is egyetértek, hogy a bizottság javaslata alapvetően jó, üdvözlendő, és miért jó? Azért, mert egyáltalán ugye létezik, végre van egy légiközlekedési stratégia, amire lehet reagálni. Fontos, hogy végre létezik egy ilyen. Meggyőződésem, hogy együttműködve jó javaslatot tudunk majd megalkotni. Fontos, hogy a képzése kerüljön az érdeklődés perifériájára. Európa erőssége a légiközlekedés, szükségünk van a légitársaságokra, mert csak rajtuk keresztül tudjuk biztosítani azt a minőségi, biztonságos repülési normát, amelyről Európa szól. És hogy most milyen ország jogalkotása szerint kezeljük a munkavállalókat. Nos, ezzel kapcsolatban az európai közlekedési vállalatok, amelyek harmadik országokban is működnek, illetve harmadik országokból is alkalmaznak személyeket, tehát ilyen módon az európai piacra behoznak munkavállalókat. Ez egy speciális helyzet. A legjobb az lenne, hogyha a származási ország elve érvényesülne minden ilyen munkavállaló tekintetében. Főleg ugye a közel-keleti helyzetre való tekintettek. Szerencsére vannak nagyon jó harmadik országbeli biztonságos légitársaságok, de vannak nagyon veszélyesek is, és nem értem, hogy miért nem lehet elérni azt, hogy érvényesítsük az elvárásainkat. Ezen az a fapados piacon is. Mindig csak azt nézzük, hogy hány foglalkoztatja van egy ilyen cégnek szemben egy hagyományos légiközlekedési vállalattal, de azt nem nézzük, hogy milyen körülmények között dolgoztatják ezek az embereiket, és ennek milyen biztonsági hatása van mellesleg. Nyilván az árversenyben csak azt tud részt venni, aki hát sok helyen megszorítja a csavart. Nem akarok ebben most mélyebben belemenni, de annak örülök, hogy a bizottság is valamennyien hajlandók az együttműködésre, ezzel élni fogok, és jegyeztem a fontos jó megjegyzéseiket. Köszönjük! Akkor a mai napi rendet letudtuk, hiszen a 14-es napi rendi pontot elhalasztottuk más bizottságok miatt. Úgyhogy ma így akkor kicsit hamarabb tudjuk befejezni az ülést. Mindenkinek kellemes délutánt, estét kívánok. Holnap kilenckor újra találkozunk. Viszontlátásra, jó éjszakát!